dealing with the working machine from here. Eh? Okay. This the cable was okay. so short. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, let us... Hölgyeim és uraim, kezdjük is el az ülésünket. Azt javaslom, hogy a szavazórendszert próbáljuk ki. Elég sok javaslat van előttünk, öt összesen, ezért kérek mindenkit, hogy most már egyből haladéktalanul álljanak készen, mert elkezdjük a munkát. A tesztszavazást megnyitom. Mindenkit kérek, hogy szavazzon. I open the vote. Megnyitom a szavazást. A kérdésem az, hogy készen állunk-e a vakációra? Nem, ha valaki nem válaszol, akkor nyugodtan nyomja meg a nem gombot. I don't know. Uh, well, Uh, everybody has voted. Mindenki szavazott? Jesszusom. Everybody has voted. No. Mindenki szavazott? Még mindig nem? Igen. I close the vote. Lezárom a szavazást. Well, big majority. Are ready? You are ready. Okay. Good. It's for me. Fine. So, uh, thank you very much. We go for, for voting. Köszönöm szépen, akkor kezdjük is el a szavazást. Elsőként kérem, mindenkit kérek, hogy maradjanak csendben, nagyon fontos szavazás következik. Sofia Szakorafa előadó javaslatáról van szó. Az Unió részvétele a több tagállam által együttesen indított földközi tengeri térségben folytatott kutatás és innovációs partnerség az a PRIMA programban. Megnyitom a szavazást, hiszen név szerint szavazunk. Close the vote. Lezárom a szavazást. Well, is uh, adopted. Elfogadtuk jóvá hagytuk. Köszönöm szépen Szakora Falszonynak. A második szavazás a korábbihoz hasonlóan megint csak egy a 96F szabály alapján ideiglenes megállapodásról van szó. A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedések a téma. Megnyitom a szavazást. I close the vote. Lezárom a szavazást. Is accepted. Ezt az anyagot is elfogadtuk. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek. Nagyon kemény tárgyalások folytak, de sok mindent sikerült elérnünk. Köszönöm, kollégák. Most pedig térjünk át a következő jelentésre. Cabezon Ruiz képviselő jelentése, a Horizont 2020 keretprogram végrehajtásának értékelése, a program időközi értékelése és a 9. keretprogramra irányuló javaslat tekintetében. Második módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 34-es mellette, ellene, tartózkodás még egyszer, ezt ellenőrizzük. Kérem mindenki szavazzon kézfeltartással. 34-es módosító. Megnyitom a szavazást. I close. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös módos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 46 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 46-ost. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette? ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 63 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, bocs, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 75-ös mellette ellene tartózkodást ellenőrizzük. 75. 75-öst ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 92-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 131-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 281 mellette. Három rész. Első részről mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene. Tart, ezt ellenőrizzük, a második részt tehát ellenőrizzük. 281-es módosító második részéről lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 134 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 132 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ön maga duplán szavaz? Gratulálunk, gratulálunk ehhez. Kiválóan viselkedik. Mind a ketten, mind a ketten. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítjuk. 15A kompromisszum mellette, ellene. Ellenőrizzük, hogy ugyanaz-e az eredmény, ugyanaz-e a többség fordítva. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 155 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 68 mellette, ellene. Ellenőrizzük a 68-ast. Nem egyértelmű, mert nem eléggé emelik fel a kezüket. Close. Lezárom a szavazást 68-asról. Elfogadtuk. 154 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 156 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 178 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18 kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 183 mellette, ellene, ellenőrizzük. A 183-asat ellenőrizzük. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 190-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette. Ellene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 ellene tartózkodás elfogadtuk, 256-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 257 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 258 mellette ellene ellenőrizzük a 258-asat. I closed the... Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 274 mellette első részről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene ellenőrizzük. Let us check it. Second part. A második részről most szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 276-os mellette, ö, első részről mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene elutasítottuk. Második részt elutasítottuk. 284 mellette, ellene tartózkodást elfogadtuk. 26B kompromisszum mellette, ellene tartózkodást elfogadtuk. 26C mellette, ellene, tartózkodást elfogadtuk. 26D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodást elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodást elfogadtuk. 291-es mellette, ellene, ellenőrizzük. A 291-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 292 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 293 mellette. Ellene. 293-asat elutasítottuk, 294 mellette, ellene tartózkodást elutasítottuk, 295 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. A 295-öset ellenőrizzük. And I close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 309-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 307-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 308 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 310 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 311 mellette, ellene, tartózkodást elutasítottuk, 3.12 mellette, ellene, tartózkodást elutasítottuk, 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodást elut- elfogadtuk, elfogadtuk, tehát 30-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodást elfogadtuk. 330 mellette, ellene, tartózkodást elutasítottuk, 331 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 345 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 347 mellette ellene tartó, ezt ellenőrizzük, a 347-eset ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 348. Mellette? Ellene? Ellenőrizzük. A 348-asat ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 349-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 350-es mellette ellene tartózkodást elutasítottuk. 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 366 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 370-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 372 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas mellette ellene elutasított, 39-es elfogadtuk, 4-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, D kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 17-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 16-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette, Ellene. Ellenőrizzük a 20-asat. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egyes mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Nem emelték fel a kezeket nehezen tudjuk így látni. Az egyesről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Végszavazás név szerint az egész szövegről. Ügyrendi kérdés? Igen. A zöldek úgy tartják, hogy az összességében egy jó jelentés, köszönetet mondanék az előadóknak és az árnyék jelentéstevőknek a jó munkáját, de sajnos nem tudjuk támogatni a védelemmel kapcsolatos sajnálatos megfogalmazás miatt. Mi az ilyen jellegű állami támogásokat nem tudjuk támogatni. Azt hittem, hogy valami technikai megjegyzése van, de hogyha nincsen technikai megjegyzés, akkor ne a szavazás előtt kérjen szót. Az ilyen jellegű megjegyzéseket egyáltalán nem tudjuk figyelembe venni. Név szerint szavazunk az egész jelentésről. Ki támogatja? Elnézést, elnézést, elnézést. Elektronikusan szavazunk. I close the vote. Lezárom a szavazást. A szakbizottságunk megállapodott és támogatja Kobezen Ruiz képviselő előadását, jelentését. Gratulálunk neki. Now we go. Most áttérünk a következő napi rendi pontunkra. 50-50, 50 mellette szavaztak, ketten ellene voltak, öten tartózkodtak. Ez a szavazás végeredménye. Ezt nem mondta ön, elnézést kérek minden alkalommal, akkor el kell, hogy mondjam, nem. Rendben. Nem volt igazából megszokott az idő arra, és a hely, ahol elhangzott. Matthias asszony szeretne néhány szót szólni hozzánk? Igen, köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Még mielőtt a szavazásra térnénk, a földhasználatról szóló jelvéleményemről. Köszönöm az árnyék előadókkal folytatott intenzív, kemény munkát és az együttműködést a tárgyalások során. Sikerült jó kompromisszumot kidolgoznunk. Azért keltem szót, mert van egy cikk, amely a mi területünk eget fedi le, és teljesen ellentétes vélemények alakultak ki a GUE és a zöldek egyik részről, a néppárt, konzervatívok, a szocialisták frakciója másik oldalon. Rendben van az, hogy alternatív kompromisszumokról szavazunk, Erről szól a demokrácia. Ugyanakkor az árnyék előadók ülésein úgy döntöttünk, hogy a mellékleteket nem vesszük be ide a tárgyalásokba, mert közösen megállapodtunk erről. A 6-os B alternatív liberális, szocialista módosító viszont a mellékleteket magába foglalja. Erről megállapodtunk ezelőtt, nem szeretnék most problémát kelteni itt a szavazás előtt, de szeretném tisztázni, hogy az alternatív kompromisszumokról nem szavazunk. Azokról, amelyekkel a néppárttal, az LCR-rel, e GUE-val, a zöldekkel megállapodtunk. Lefettük e, a tárgyalások során um, a hatos um, kompromisszumnál, hogy a mellékleteket kizárjuk ebből. A tárgyalások lezárása után, megállapodás után nem lehet itt most már szavazni valamiről, amiről úgy döntöttünk, hogy nem szabadunk. Hogyha hatosról mégis össze szavaznánk, akkor igen megosztott lenne a szavazat eredménye, demokráciában élünk, de a, olyan alternatív kompromisszumos módosítókról nem szavazunk most, amelyekről megállapodtunk, hogy nem fogunk. Köszönöm, mondja az elnök úr. Köszönöm szépen a rendkívül visszafogott üzenetért, mert megértem. Megértem azt, hogy nem igazán örült az előadó asszony annak, hogy ez így történt. Viszont az árnyék előadók így döntöttek, a szavaival egyetértek, a második kompromisszum nagyobb területet fed le, mint az első kompromisszum. A saját szabályaink alapján van erre lehetőség, nem mehetünk a szabályaink ellenébe, viszont megértem, hogy jelentéstevőként nem igazán örül ennek a megoldásnak. Viszont határozat született róla, jó időben, amely még a módosítók benyújtásának határide előtti megállapodás volt. Köszönöm a visszafogott nyilatkozatát, és lépésről lépésre haladunk majd tehát a szavazás során. Meg is nyitom tehát magát a szavazást. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Kettes mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 1, 7, 6, 176 mellett ellene tartózkodik. 3 os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 98-as mellette ellene ellenőrizzük a 98-ast. 98-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 99 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Kedves kollégák, két módosító esetében, amely ugyanazt a területet fedi le, az egyikről előbb szavazunk, és aztán a másikról. Hogyha nincs megállapodás egyik esetében sem, akkor egyiket a másik után mind-mind szavazásra bocsátom. Kezdem most. Nem egy egyszerű szavazás ez itt ennél a, ebben a csomagban. Úgyhogy kezdjük. A 6A kompromisszum mellette ellene tartózkodik, Kezdjük a név szerinti szavazást, mert nagyon komplex lesz. Ellenőrizzük, jó? Kezdetektől, elektronikusan. 6 áról szavazunk, elektronikusan lezárom a szavazást. Elutasítva. Elektronikusan szavazzunk a 6B kompromisszumosor 6B elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Akkor most a, a 167-esre térünk át, mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 168-as mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. Most miről szavazunk? Hetes kompromisszumról mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. 151-es együtt a 152-essel mellette ellene tartózkodik elutasítva. 153-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. B mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 45 mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 46 mellette, ellene tartózkodik, elfogadva 48 mellette, ellene tartózkodik, elfogadva 49 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 49-ről megnyitom a szavazást. Le is zárom a szavazást. Elutasítva. 50-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 51 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 52 mellette, ellene. Elfogadva. 54-es mellette, Elene tartózkodik, elutasítva. 53 mellette, Elene tartózkodik, elfogadva. 55 mellette, Elene tartózkodik. Ellenőrizzük az 55-öst. Azt ellenőrizzünk el. 55-ös. Lezárom a szavazást. elfogadva. 57-es mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük az 57-est is. 57-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 58. Mellette. Ellene tartózkodik elutasítva, 59 mellette, ellene tartózkodik elfogadva, 60 mellette, ellene. Ellenőrizzük a 60-asat. 60-as. Lezárom a szavazást a 60-asról. Elfogadva. 61 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 62-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 63-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 64 mellette, ellene, elfogadva, ellenőrzzük. A 64-esről megnyitom a szavazást, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 65 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. 66 mellette. Ellene. Ellenőrizzük. A 66-ost ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes mellette. Ellene. Nem emelte föl a, nem emelték föl a kezüket. Ellenőrizzük a négyesről a szavazást. Lezárom a szavazást. Kérem, emeljék föl a kezüket. 67-es mellette ellene. Tartózkodik elfogadva 68 mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 68-ast, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 69 mellette. Ellene. Tartózkodik. Ellenőrizzük újra. 69-es. 68-as. 69-es. Javítja magát az elnök úr. 69-es. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 27-es mellette. Ellene tartózkodik elfogadva. 28 mellette ellene tartózkodik elfogadva. Zárószavazás név szerint. Megnyitom a zárószavazás név szerinti szavazást. Talán mindenek előtt szavazzunk, és aztán majd szólásra emelkedhet. Ügyrendi kérdésről van szó? Igen, akkor tessék. Azt szerettem volna elmondani, hogy ellene fogok a véleménynek szavazni természetesen. Mert amikor a hatos kompromisszumban mm, úgy szavazunk, hogy a párizsi megállapodást nem tartjuk tiszteletben, és valami olyasmiről szavazunk, ahol nem megfelelően kezelünk minden egyes országot, Természetesen mi a bizottsági, Európai Bizottsági javaslatot preferáljuk, és a Párizsi megállapodásban foglaltak betartását. A Párizsi megállapodás ellen nem szavazhatunk, ezért saját véleményemet le fogom szavazni. Lezárom a szavazást, kedves kollégák. 44-en mellette szavaztak, 13 ellene, egy tartózkodás mellett. Köszönöm szépen az előadóasszonynak, a, az árnyék előadóknak és a bizottságnak a lefolytatott vitát. Igen, éles, élénk vita folyt. Felfűtött. Most pedig folytatjuk a következő véleménytervezettel López Bermejó előadónak a véleménytervezetével, az EU-ban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem. Ugyanez lesz a helyzet, mint az előbb, kedves kollégák, ez nagyon fontos, ugyanolyan lesz a helyzet, mint az imént. Ez alatt azt értem, hogy kettő kompromisszumos módosító lesz ugyanarról a témáról, egyiket veszük a másik után és elektronikusan fogjuk minden esetben ezt ellenőrizni, ugyanis előfordulhat, hogy nagyon szoros lesz az eredmény, úgyhogy mindenképpen megfelelőképpen kell ellenőriznünk egyik pont a másik pont után. Tehát dömpingelt termékek, 8-as kompromisszum mellette, ellene Kérem, ellenőrizzük elektronikusan, eleve elektronikusan szavazunk, mert az elejétől kezdetet a 8-as kompromisszumról szavazunk most. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 9-es kompromisszum, elektronikusan szavazunk ismételten. Tehát a 9-es kompromisszumról lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Jön a 10-es kompromisszum, elektronikusan szavazunk szintén. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es kompromisszum, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 58-as és 59-es módosító, ezek ugyan azonosak, úgyhogy együtt szavazunk róluk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 60-as mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük inkább, tehát a 60-as módosítóról szavazunk most. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 12-es kompromisszum okafogyottá válik. Compromise 10 It was not adopted. Not. Oh, sorry. Yeah. So compromise 10 was... A tízes kompromisszumot nem fogadtuk el, így a 12-es kompromisszum okafogyottá válik. 13-as kompromisszum, elektronikusan szavazunk róla. Tehát a 13-as kompromisszumról szavazunk most elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 71-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Elektronikusan szavazunk a 15-ös kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második része, 75-ös kompromisszumnak mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os kompromisszum, elektronikusan szavazunk erről. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-es kompromisszum elektronikusan. Lezárom a szavazást elfogadva. 82-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 6-os mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Ellenőrizzük a hatos módosítót. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 18 es kompromisszum mellette, ellene, Ellenőrizzük elektronikusan ezt a kompromisszumot is. Elektronikusan szavazunk a 18-as kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 84-es mellette. Nyolcvannégyes tehát mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 86-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 87-es mellette, ellenőrizzük, ellenőrizzük, akkor a 86-ost. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 87-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 87-est. Ellenőrizzük tehát a 87-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 89-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 8-as módosító mellette, ellene, ellenőrizzük. A 8-as módosítóról szavazunk most. Lezárom a szavazást. Elutasítva 90-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 9-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette. Ellene. Most inkább ellenőrizzük. A 12-esről szavazunk tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 93-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19-es kompromisszum mellette, ellene, Ellenőrizzük. A 19-es kompromisszumot szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 94. Mellette ellene. Tartózkodás. Elutasítva. De a szocialisták egyáltalán nem szavaztak, úgyhogy inkább ellenőrizzük a 94-est. Együtt szavazunk a 94-ről és a 95-ről, méghozzá elektronikusan. Megnyitom azt. Tehát elektronikusan szavazunk a kettőről. A 94 es és a 95-ösről együtt szavazunk, tehát elektronikusan. Lezárom a szavazást. elutasítva. De kérem, emeljék magasra a kezüket, mert nem látom egyébként. 96-os mellette, tehát 96-os mellette, minden, hogyha valami nem működik, akkor kérem, hogy inkább üljön arrébb elnézést hogyha szabad kérnem, hogy menjen egy kicsit jobbra, vagy balra. És akkor a 96-osról szavazunk most. Mellette? Ellene? tartózkodás elutasítva 97-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 98 as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 99-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 99-esről szavazunk most tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Százas. Elnézést, 16-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene, ellenőrizzük. Az egyes kompromisszumról szavazunk most. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes módosító mellette? Ellenem. Ellenőrizzük az egyes módosítót. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 18-as módosító mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Nem teljesen egyértelmű. Ellenőrizzük a 18-ast. Lezárom a szavazást. 33-22, tehát elutasítva. 17-es, az visszavonva, Úgyhogy folytatjuk a kettes kompromisszummal mellette. Ellene ellenőriznünk kell. A kettes kompromisszumról szavazunk. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Négyes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum, mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan. Az ötös kompromisszumról szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást elutasítva. Hatos kompromisszumról szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Tehát a hatos kompromisszumról szavazunk most, lezárom a szavazást. Elfogadva. Nagyszerű. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 38 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 39 mellette, ellene, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 39-es módosítót. A 39-es módosítót. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 13-as és 14-esről együtt szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 15-ös okafogyottá válik. valóban a 15-ös tényleg okafogyottá válik, mert a 13-ast és a 14-est elfogadtuk. Úgyhogy a végszavazással folytatjuk, amely egy név szerinti szavazás. Név szerinti szavazással folytatjuk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 30, 21, 5 arányban elfogadtuk. Nagyon köszönjük, kedves kollégák. Rendkívül nehéz volt ez a mai szavazás, nagyon összetett. Egy ügyrendi kérdés lenne a jelentéstevő részéről, tehát ügyrendi kérdés a szavazás után. Ez fontos számunkra, hogy kéremben kívüljen le, kedves kollégák. Nagyon köszönöm, elnök úr. Szeretnék egy ügyrendi kérdéssel élni, szeretném elmondani, hogy megpróbáltunk alternatívát találni, olyan alternatívát, amely az európai ipart meg lehet védeni, és sajnálatos módon ezzel a véleménnyel nem tudjuk majd megvédeni az európai ipart, így több ezer az európai ipar területén dolgozó munkavállalót teszünk ki veszélynek, éppen ezért én is ellene szavaztam a véleményem, saját véleményemnek, mert nem támogatjuk, nem védjük meg a foglalkoztatást. Thank you. Uh, dear friends, ladies and gentlemen, let... Kedves barátaim, üdvözöljük a vendégünket, aki szerencsére nagyon gyakran ellátogat hozzánk az ITRE szakbizottság üléseire. Az alelnököt köszöntjük tehát, az Európai Bizottság alelnökét, Andrus Ászép urat, aki a digitális egységes piacért felelős. A struktúrált párbeszéd keretében történik ez a mai látogatás. Folytatjuk tehát ezt a struktúrált párbeszédet, amely az Európai Bizottság és az Európai Parlament között jött létre. Ánszip alelnök urat azért hívtuk meg, hogy friss információkkal szolgáljon a bizottság munkaprogramjának, 2017-es munkaprogramjának őt érintő részének megvaló, megvalósításáról, 2017-2018-as munkaprogramról. A bizottságnak a munkaprogramja, tehát az alelnök, hét alelnök van, tehát ön be tud számolni a bizottság munkaprogramjának körülbelül egy hetedéről, tehát itt egy reálgazdasági kérdésekről van szó, lehet, hogy nem is reálgazdaság, de mégiscsak kihat nagyon az ön területe a reálgazdaságra, éppen ezért nagyon érdekel minket ez a téma. Érdekel, hogy a digitális egységes piac hogyan alakul, és tisztelt alelnök úr, az is érdekelne minket itt szakbizottságként, hogy a digitális unió az vajon szélesebb lesz-e, mélyebb lesz-e, mélyebb projekt lesz-e. De most még a digitális egységes piacról beszélünk, és a digitális unióról csak gondolkodunk a jövő vonatkozásában. Tisztelt alelnök úr, kérem, hogy kezdjük meg a mostani eszmecserét az ön beszédével, az ön nyitó beszédével, az öné a szó. Nagyon köszönöm, elnök úr, Először is azt szeretném kérdezni, hogy hány percem van erre a beszédre. A beszédére körülbelül 10 perc um, kezdésként, és utána pedig már határtalanul beszélt, amennyit csak szeretne. Jó, csak hát a vége nem lesz itt senki, gondolom ezért lesz ennyi időm. Hát én biztos, hogy maradok a leges legvégsőkig. Well, uh, okay. thank you very much, uh, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr tisztelt képviselők, az ITRA szakbizottság tagjai. Ahogy önök is tudják, két évvel ezelőtt indítettük el a digitális belső piac stratégiát, egységes piac stratégiáját. Idén májusban tartjuk az időközi felülvizsgálás, felülvizsgálatát ezen stratégiának. Összesen 35 javaslatot tettünk le az asztalra, ebből 21 jogalkotási javaslat, és szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy az ITRE szakbizottságnak köszönhetően ez a folyamat alakul. Ez egy állandó folyamat. Konszenzusra sikerült jutnunk bizonyos kérdésekben, ami a 700 MHz-et illeti például, ami rendkívül fontos kérdés az 5G-vel kapcsolatban, az 5G az Európai Unióban soha nem válik valósággá, hogyha nincsen egyértelmű helyzet a 700 mhz kapcsolatban. De nagy örömmel látom, hogy ezen nagyon fontos kérdésben sikerült konszenzusra jutnunk. Hordozhatóság. A digitális tartalom hordozhatósága. Megint csak rendkívül fontos kérdés mindenki számára, hogy engedélyt kapjanak, hozzáférést kapjanak a digitális tartalomhoz olyan személyek is, akik mondjuk más EU tagállamba utaznak el. Tudjuk, hogy az európaiak 20%-a legalább 10 napot tölt minden évben más országban, és sokan közülük szeretnének hozzáférni a legálisan megvásárolt digitális tartalmakhoz más országokban is. De bizonyos országokban különböző operatív korlátozások miatt ehhez nem férhetnek hozzá. Most a parlament megszavazta egyértelmű többséggel ezt a kérdést, 9 hónap, és utána hordozhatóvá válik a digitális tartalom. A barangolási díjakkal kapcsolatban, vagy a roaminggal kapcsolatban szeretnék az előadóasszonynak köszönetet mondani, rendkívül fontos volt ez a terület is, és mindenki megértette, hogy mennyire fontos betiltani a barangolási díjat az Európai Unióban. Az elmúlt húsz évben már felismertük mindezt, de mostanra az esetek többségében valóban meg is történik. Hivatalosan június 15-e lesz az Európai Uniós barangolási díjak lezárásának a napja. A telefonos szolgáltatók már korábban elkezdték a, ezen roaming mentes szolgáltatásokat nyújtani, de bizonyos országokban még ez nem következett be, úgyhogy nekünk nyomon kellett követnünk ezen országokban a fejleményeket, ahol a szolgáltatók szeretnék növelni az árakat, és arra hivatkozván, hogy a mi roaming díj betiltásunk miatt kell nekik a díjaikat növelniük. Nekünk azt kell elérnünk, hogy ne legyen ilyen áremelkedés. Még emlékezhetünk rá, hogy megállapodtunk abban is, hogy a politikai elveket hogyan akarjuk alkalmazni. A szabályozóink oda kell, hogy figyeljenek az összes olyan esetre, ahol a szolgáltatók szeretnének árat emelni tegnap a marakesi megállapodásban sikerült megállapodnunk. Ez megint csak jó hír a gyengénlátók, a vakok számára. Szégyen az, hogy az Európai Unió a marakesi szerződést nem ratifikálta az elmúlt három év során, intézmény közi viták folytak arról, hogy ki a felelős ezért, ki írhatja alá, de mostanra sikerült megtalálni a kompromisszumot, a konszenzust, és ez nagyon nagy segítség lesz a vakok számára. Az EU számára van még egy jó hírem, szeretném elmondani, hogy bizonyos kérdésekkel kapcsolatban nagyon komolyan, keményen kellett dolgoznunk, itt a spektrumra eh, gondolok, az 5G-re, egyebek mellett. Különösen a spektrum rendkívül fontos kérdés, hiszen mindenki általánosságban megérti, hogy a spektrum területén nagyon mélyre menő együttműködésre van szükség, ugyanakkor sok esetben azt is tudjuk, hogy különösen a tagállamok azt mondják, hogy nem akarják, hogy hozzányúljunk. Itt nemzeti hatáskörökről van szó, és nem EU-s hatáskörről, mondják ezt a tagállamok. Az elnökök a kormányfők támogatják a mi javaslatunkat, a minisztereknél viszont már másként állunk. Elnézést. Csak azt akartam mondani, hogy további 5 percet még kap, mondja az elnök úr. Nos, a spektrummal kapcsolatban mélyebb együttműködésre van szükség a területen. Amikor az időzítésről beszélünk, amikor a spektrum opciók végső határidéiről beszélünk, vagy az engedélyek időtartamáról, vidéki területeken, ahol az 5G hálózat vagy a szélessávú hozzáférésről van szó, akkor 25 év nem lesz elég. Mi 25 év minimumot javasoltunk. A lefedettségi kérdések is felmerülnek hogyha a hálózatra kötött autókról van szó, vagy vezető nélküli autókról, hát hogyha nincsen 5G, akkor ezen autók hogyan tudnak majd közlekedni? Aztán új fókuszterületeket is beazonosítottunk. Ezen fókuszterületek az adatgazdaság, ingyenes adat az Európai Unióban, mindeközben pedig az adóhatóságok számára is szeretnénk az adóadatokhoz hozzáférést biztosítani, hogyha egy másik tagállamban tárolnak például ilyen jellegű adatokat. Aztán a platformokkal is foglalkoznunk kell. Megint csak ez nagyon fontos a business-to-business business kapcsolatokban. Gyakran a kisvállalatok elégedetlenek, mert nem képesek megfelelően tárgyalni a nagy platformokkal, a nagy szolgáltató platformokkal. Lekerülnek a listáról, nem tudják megvédeni a saját tárgyalási álláspontjukat, úgyhogy mindenképpen támogatjuk a vitarendezési megoldásokat, ez a mi elképzelésünk a platformokkal kapcsolatos problémák megoldására. És tisztáznunk kell a tájékoztatási és fellépési elvet. Mindenkit aggaszt a gyűlöletbeszéd, a hamis hírek, a fake news, az álhírek kérdése. A tagállamok szeretnének saját maguk szabályozásokat bevezetni a gyűlöletbeszédre vonatkozóan, de én úgy gondolom, hogy harmonizált megközelítésre van szükség az Európai Unió szintjén. Meg kell védenünk a szólásszabadságot, de szükség van arra is, hogy tisztább helyzetet hozzunk létre a notice and action, tehát a tájékoztatás és fellépés elvéről. Mit is jelent mindez? Egyszerűen csak ki kell pipálni valamit? egy családnév vagy egy ID kód szükséges ehhez? Valaki feltölt egy tartalmat egy platformra, és utána más valaki letölti, hazaviszi ezt a tartalmat, akkor nekem milyen jogaim vannak arra, hogy az én jogi érdekeimet megvédjem, és mondjuk a platformra visszategyek egy adott tartalmat. Úgyhogy a Notice and Action elvel kapcsolatban tisztázni kell a helyzetet és azt gondolom, hogy órákig lehetne beszélni a kiberbiztonsági kérdésekről. Sokkal több figyelmet kell szentelnünk a kiberbiztonság kérdésére az Európai Unióban. A köztes felülvizsgálat során úgy döntöttünk, hogy új kiberstraté- kiberbiztonsági stratégiát fogunk útjára indítani. 2013-ban hoztuk létre ezt a stratégiát, de a hálózatra kapcsolt eszközök alapján még akkor nem beszélhettünk ilyenekről, hiszen még nem voltak ilyenek. Azóta a kiberbűnözők egy külön iparággá nőtték ki magukat, még az Egyesült Államokban is hoztak létre botneteket, hálózatra kapcsolt eszközökkel, a dolgok internetével, és denial of services eredményeket tudtak elérni, és különböző globális gazdasági szereplőket támadtak, és sikerült az ő működésüket megzavarni. Úgyhogy az biztos, hogy a kiberbiztonsági kérdéseket nagyon komolyan kell vennünk. És úgy gondolom, hogy szükség van rá, hogy saját operatív kapacitásunk legyen Európai Uniós szinten. A legutóbbi támadások alapján tudjuk, hogyha valóban tömeges támadás indul, akkor mindenki az EU-ra fog tekinteni. Ma 30-an dolgoznak összesen ezen a részlegen az EU-nál, és hát milyen 24 órán ö, át működő szolgáltatásról beszélhetünk, hogyha összesen 30-an foglalkoznak ezzel az ügyjel. MFF több éves pénzügyi keret. A digitális kérdéseknek nagyon fontos szerepet kell kapniuk a következő több éves pénzügyi keretben, ideértvén a kiberbiztonsági kérdéseket is, hiszen az Egyesült Államokban csak idén adófizetők pénzét használják szövetségi és állami szinten is, összesen 19 milliárd dollárt költenek a kiberbiztonság kérdésére. Mi a kiberbiztonsági PPP-t elindítottuk, és 450 millió eurót szeretnénk az Európai Uniós adófizetők pénzéből erre költeni a PPP partnerségekre, és azt reméljük, hogy összességében plusz 1,8 milliárd eurót tudunk erre költeni. Itt összesen 7 évről van szó, az USA-ban egy év alatt 19 milliárdot költenek, úgyhogy látjuk a különbséget. Köszönöm szépen, már így is túlléptem az időt. Nagy érdeklődéssel hallgatom meg a kérdéseket. Uh, nagyszerű volt. Kezdeteknek nagyszerű volt az előadása. Tegnap este, este 10 órakor fejeztük be a Wi-Fi Európának eh, háromoldalú egyeztetést, néhányan, eh, elnök úr, alelnök urat kísérve ott voltak a tárgyalóasztal körül, és ez is szép eh, eredmény és értékes üzenet az EU polgárok számára. Rome like at home a roaming díjak megszüntetésének üzenete, jó minőségű, nagysebességű internet hozzáférés ingyenesen. Európában az ingyenesség igen fontos az álláspontunk szempontjából. Köszönjük szépen az Európai Bizottságnak a javaslatát, igen keményen dolgozik. A bizottság is és a tanács is egyetértett a három oldalú tárgyalások végén. Nagyszerű az eredménye tegnap estének. Ennyit zárójelben. Del Castillo asszony a néppárt frakciója nevében. Köszönöm szépen. Elnök úr, és köszönöm alelnök úrnak is, hogy ellátogatott hozzánk újra. A legutóbbi eh, időszakban úgy tűnik, és valóban úgy van, hogy olyan sok mindent sikerült elérnünk e szakterületen, hogy az az érzésünk, hogy négy évvel ezelőtthöz képest mennyi minden változott. 21 fragmentált jogszabályból állt a rendszer, valami 30 kezdeményezéssel hihetetlen milyen utat jártunk be, és valóban sikerült a digitális egységes piacnak új lendületet adni. És az átalakulás és valódi, a reál gazdasága, a társadalma Európának is megszolgálta ezt a változást, hihetetlen változást történt. Sok mindent sikerült lezárnunk a dosszié körül, most pedig más típusú dossziék, jogdíjak kérdése, létfontosságú kérdések, a, a, a hálózatba kapcsolódás kérdései közül további aspektusokat is körül kell járnunk, és ezzel sikerül lezárnunk majd ennek a ciklusnak a végét. Itt vagyunk még egy ciklusban, az új stratégia a kiberbiztonság számára, ön is utalt rá, létfontosságú. A legutóbbit 2013-ban fogadtuk el a kiberbiztonság területén, ha jól emlékszem, és négy év alatt óriási változások történtek e éren, másrészt pedig az ingyenes, szabad adatáramlás az Európai Unióban. Ez egy új lehetőségek tára az európai ipar szektora számára. Számos dolog mutatja azt, hogy a megfelelő jogalkotásnak hála a hálózatba kapcsolódás, a szabad adatáramlás területén versenyképesek vagyunk az ipar és szoftverek területén, az európai ipari szoftvergyártás még mindig élenjáró lehet világszinten az adatgazdaságban. A dolgok internete, a távközlés, a kommunikáció abszolút paradigmaváltásra kell, hogy átálljon megint csak az egyéni személyes adatok, elkereskedelmi adatoktól e, eljutva gépek által generált adatok felhasználása, alkalmazása, forradalmi időtél. Egyedi alkalom ez arra most, hogy valóban vezetővé váljunk a globális adatgazdaság területén. Szeretném, hogyha néhány szóban arról szólna alelnök úr, hogy a szabad adatáramlás dossziéban milyen bizottsági javaslatokra számíthatunk. Köszönöm. Pilár, egy borzasztó dologra ut- utalt, hihetetlen, hogy lassan lejár a ciklusunk, a megbizatási időnk két év alatt két éven belül új választásokra kerül majd sor, tehát a tevékenységünket e területen, a digitális egységes piac területén két éven belül le kell, hogy zárjuk. Komponenetré a szocialisták frakciója részéről. Köszönöm. Nagyra értékelem a bizottság és a biztos úr által elmondottakat. Gratulálunk az új kollégáknak az új par- a parlamentben, és reméljük, hogy gyümölcsölőző lesz az együttműködés az ITRÉ-vel is. A digitális tematikában úgy gondolom, hogy a, a teljes képet fókuszálva nem igazán a név körül kell ö, megtárgyalni, de digitális egységes piac, digitális társadalom, digitális gazdaság, a következő bizottság majd lehet, hogy új nevet ad a gyermeknek, hiszen nem csak az egységes piacról beszélünk, hanem sokkal többről. Ha Európa nem sikeres ebben az átállásban, valami új ö, útralépésben a digitalizáció területén, akkor a teljes gazdaság megissza majd annak a levét, és az innováció is, és az ázsiai, amerikai, akár egyszer majd még az afrikai innováció is előttünk járhat. Tehát a saját gazdaságunkat kell javítani, mire van szükségünk. Amikor modernizáltuk az infrastruktúránkat és tudásunkat frissítettük, akkor az innovációnak a piacra kell eljutnia. És amikor a digitális egységes piacról beszélünk, erről is beszélünk. Talán jobb lenne, ha jobban fókuszálnánk magára, a kreációra, a, az innovációra itt a szakbizottságban is, és az Európai Bizottságban is. Persze nem a biztos úrnak a tárcai ez, de az innovációs együttműködés is fontos ezen új gazdaságban. Ami a társadalmi aspektusokat illeti, a digitális megosztottságát nem lehet elfogadni. A jelenlegi kódexben és a bizottság azt javasolja, hogy egyes országoknak nem szabad hátul kullogniuk, és néhány tagállamról azt is feltételezzük, hogy nem igazán akarja előrevinni ettéren a dolgokat az infrastruktúrák modernizációjában. A régi módi dolgok még léteznek, tíz évvel ezelőtt azok jók voltak, de hát ezek már elévültek, és a szabályozási módon pénzügyi támogatásoknak hála is a meglévő technológiák frissítésére kell törekednie a kódex jövőjével kapcsolatban. Biztos úr és Pilár asszony is utalt a biztonsági kérdésekre és az azokkal kapcsolatos problémákra ne felejtsük el, hogy kemény és érdekes téma az egyszerre, komoly összegeket lehet investálni, de az egyes nemzetállamok eltérően lépnek fel a területen. Jó a kezdet, és minden nem az Európai Bizottság keretei között történik, így például a kiberbiztonság az én országomban is, saját kezdeményezések nem feltétlenül az Európai Uniós keretekben lép föl, hanem nemzeti kezdeményezések mentén. Hiszen az EU nem mindenben a ö, legfelsőbb, de bátornak kell lennünk, és többre kell törekednünk. Az adat tulajdonlás kérdése egy fontos kérdés, ez az egyik kérdésem, nem saját véleményemet szeretném itt most elmondani, hogy hol kellene szabályoznunk, de furcsa dolog az, hogy az adat alapú társadalom építésekor az adatok tulajdonlása hogyan alakul. Másrészt pedig a roaming díjakra térnék rá, a biztos úr is elmondta, Számos országból vannak kivételek, és a nemzeti szabályozók mentén nem minden szolgáltató képes ingyenes roamingolást biztosítani, de hogyha a nemzeti szabályozókon keresztül kiderül, hogy nem ingyenes a szolgáltatás ár miatt a szolgáltatók részéről a barangolási díj esetben, akkor mínusz 85 százalékát kérhetik majd felárként, hiszen ma gigabyte-onként 50 euró, és 7,7 lesz, aztán 6, aztán majd egyre alacsonyabb lesz ez a roaming díj ár évről évre. A 7-7 jó lenne kezdettől, tehát 50-ről 7-7-re lementünk, ez 85%-os csökkenés, még akkor is, hogyha nem teljesen ingyenes a barangolási díj. Köszönöm szépen, hölgyem. Köszönöm, egy nagyon érdekes és fontos témát vetett fel az imént, ugyanis mi leszünk majd felelősek az Európai Parlamentben a Kult Szakbizottsággal együtt a meghallgatásért, az új biztos jelölt meghallgatásáért mi fogjuk ezt majd megszervezni, ugye a digitális piacért és társadalomért felelős biztos ez június 20-án lesz, ha minden igaz, még nem teljesen biztos, de valószínűleg június 20-án délután lesz ez a meghallgatás. Rendkívül fontos, hogy jelen legyünk együtt a KULT szakbizottságból érkező kollégákkal együtt. De a frakciókban majd a kérdéseket elő kell készítenünk. A koordinátorok részéről már megvannak a, a kérdések. Három itre, három kult kérdésünk már van. összesen 25 kérdést tehetünk fel a biztos jelöltnek. Pán Demszki a következő felszólalónk. Az öné a szó. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Szeretnék egy igen konkrét kérdést feltenni a biztos úrnak, ugyanis a copyrightokkal foglalkozom a digitális egységes piacon belül. Mindannyian egyetértünk általánosságban, az általános kategóriákban mindannyian egyetértünk, de azt látom, hogy igencsak nehéz egyensúlyra jutni a különböző érdekek, a különböző célok között, mert ami a digitális egységes piacot illeti. Mindannyian tudjuk, hogy melyek a fontos kérdések. Az adózás például. Lenne egy kérdésem. Néha az ugyanis a benyomásom, hogy nem az összes fogalom került megfelelően meghatározásra. fogalmak között tehát zavar van, rendkívül nehéz a platformoknak a kérdését, az aktív, illetve a, plat, az aktív, illetve a passzív platformok kérdését megoldani. Ezért azt szeretném kérdezni, hogy a bizottság gondolkodik-e esetleg azon, hogy ezeket a platformokat hogyan lehetne jól definiálni. Ugyanis több mm, fogalom meghatározás létezik a különböző országokban. Tehát a bizottság, illetve ön személy szerint dolgozik -e egy pontosabb definíció kialakításán ezekben, ezeknek a fogalmaknak az esetében, ugyanis ez nagy segítséget jelentene számunkra. Nagy segítséget jelentene ez számunkra ebben a munkában, amikor ezen az anyagon dolgozunk. De ez csak egy példa volt, vannak itt más kérdések is, amelyek felmerülnek, és amelyekben a jogászaink, a jogi szolgálat nem igazán tudnak segíteni, ugyanis nem tudnak megoldásokat javasolni ezekre a fogalmakra, ugyanis nincs jó fogalom meghatározás. Tehát aktív platform, passzív platform, mit gondol erről, mit várhatunk a bizottságtól? Lesz-e pontosabb definíciója ezeknek a fogalmaknak? Köszönöm. Nagyon köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm, kedves kolléga, a kérdést és a megjegyzést. Kohlicsa úré a következő szó a GUE képviseletében. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Szeretnék kettő egyszerű kérdést felvetni. Az egyik az, az adatokra, illetve a programokra vonatkozik. Hogyan lehet megfelelőképpen védeni az adatokat? Ugye a matematikában van, amit be lehet programozni, elő lehet készíteni, még Excel táblázatokban is elő lehet készíteni bizonyos programokat, de előfordul az is, hogy mindenki magának készíti ezeket a táblázatokat, programokat. Itt a kedves kollégámra reflektálva kérdezném, hogy a szimpla programozás, amelyet nem kell védeni, illetve a szofisztikáltabb programozás, például a kukik között hol van a különbség. A második kérdés pedig a lefedettség. Hogyha különböző országokon megyünk keresztül, ugye ez Németország, Csehország, Ausztria, még az, az autópályákon is, illetve nagyobb vonatokon sem lesz jel, sem lesz internet jel. Teljesen mindegy, hogy melyik államba megyünk, melyik országba megyünk. Arról beszélünk, hogy szükséges lenne minden egyes tagállamban biztosítani a mm, nagysebességű adatáramlást. Könnyíteni kellene a nagysebességű adatnak az áramlását. vidéken is, még a kevésbé lakott területeken is. Na de a legnagyobb közlekedési helyeken, még a fővárosok, európai fővárosok közepén, az állomásokon sincs jel. Vagy épp, hogy van, vagy egyáltalán nincs. Hogyan lehet biztosítani, hogy ezt a kérdést megoldjuk? Tehát ez kettő kérdés lenne, amelyet önhöz intéznék. Köszönöm. Köszönöm, kedves kolléga. Blanco López úr, én most beszól. Nagyon köszönöm. Tisztelt alelnök úr! Nagyon sokszor beszélünk szellemi tulajdonjogokról ebben a digitális egységes piacra vonatkozó stratégiában. Szeretném, hogyha egyszer és mindenkorra megmondaná, hogy szeretne-e jogi módosításokat eszközölni a szellemi tulajdonjog védelmének érdekében, vagy esetleg lemondott erről az ambíciójáról egyik dolog. Másik dolog, szavaztunk egy online platformokról szóló jelentésről az Inkó szakbizottságban, és azt látjuk, hogy ugye itt a, félidős felülvizsgálatokban ön szeretne a platformok, illetve a vállalatok között nagyobb egységet teremteni, esetleg még jogi formába is önteni ezt. Na most szeretne jogi eszközt létrehozni, ami pedig a, az intermediérek védelmét illeti, mit is szeretne, hogyan is szeretné kialakítani ezt a javaslatcsomagot, amiről már olyan régóta hallunk tudnál -e pár információval pár információt nyújtani nekünk a nagy sebességű adatáramlásról. 7, illetve 12 projektet szeretnek 2017 és 2021 között finanszírozni évente. Ez rendkívül fontos, um, infor, fontos forrás lenne az olyan régiók számára, mint például az enyém. Virkunán asszony szó, köszönjük, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék um, az alelnök úrnak, biztos úrnak köszönetet mondani, ugyanis ezt látom, hogy a bizottság a digitális menetrendet menetrend tekintetében rendkívül aktív az elmúlt években, és számos javaslatot fogalmaztak meg az elmúlt hónapokban, az elmúlt években, és most már a parlamentnél és a tanácsnál van a labda, hogy döntéseket hozzon, és utána pedig a tagállamok elkezdjék a javaslatokat megvalósítani. Tudjuk, hogy a jövőben is európai sikerünknek, a versenyképességünknek ez az áloga, a digitális sikerek. Szeretném megkérdezni, hogy önnek mi a véleménye a jelenlegi európai helyzetről. Ha megnézzük a digitális világot, ugye általánosságban, ha megnézzük, hogy mi történik Ázsiában vagy az Egyesült Államokban, ön szerint Európa eléggé versenyképes-e, elég gyors-e vagy esetleg még mindig ott van ez a probléma, hogy túlságosan lassak vagyunk, lassúak vagyunk, túl nagy a bürokrácia, túl nagy az adminisztráció, nem vagyunk eléggé gyorsak a digitális világban. Mit gondol erről? És hogyha egy-kettő-három legfontosabb területet kellene kiválasztania, hol kellene aktívabbak lennünk Európában a digitális mm, szintéren, mely lenne ez az egy-két-három dolog, milyen intézkedéseket kellene hoznunk. Köszönöm. Köszönöm, asszonyom. Kolombácsev úré a szó. Köszönöm. Buzák úr, ígérem. Ott leszek június 20-án, ugyanis mi, javaslat ugye tőlünk jött, az én hazámból, úgyhogy ott leszek. A biztos úrtól a, az e-privacy rendelet ezzel kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni, ezzel nem sokára fogunk foglalkozni a parlamentben. Tudjuk, hogy május, 2018 májusában fog ez életbe lépni, de a bizottságnak az e-privacy-re vonatkozó rendelete fog ezen a napon szintén életbe lépni. de miért van ez? Ez nem lehet előbb elfogadni. De az lenne a kérdésem, hogy mi ezt a két dolgot miért pont ugyanezen a napon fogadjuk el. Nem szeretnék semmit sem mondjuk mm, hat hónappal későbbre tenni. Nem szeretném, hogyha elcsúsznánk a parlamentnek vagy a bizottságnak a következő ciklusára, de azt tudjuk, hogy az e-privacy magánélet védelme az elektronikus felületeken, ez milyen fontos téma. Ott vannak a sütik, a kukik, illetve a különböző böngészők, használhatjuk-e a távközlésben ezeket az úgynevezett clean pipe-okat a szoftvereink védelméért. Számos szóval téma van, amelyet meg kell vitatnunk, és szerencsére igen nagy tapasztalata jelent, rendelkezik Lauristin képviselő, aki a jelentéstevő, de talán jó lenne, hogyha több időnk lenne az eszmecserére, három vagy hat hónappal, hogyha később letehetnénk ennek az életbeli fellépését, az jó lenne, illetve több időt kellene adnunk a vállalkozásoknak, a vállalatoknak arra, hogy az új kezdeményezésre fel tudjanak készülni, hogy az új rendeletre fel tudjanak készülni. Például, hogy be tudjanak szerezni új szoftvereket, hogy elő tudjanak készíteni új böngészőket. Három hónap az nagyon kevés, május 25, május 25-ig mindent meg kell tennünk, illetve augusztusig mindent be kell fejezni. Szerintem a rendeletnek a minősége jobb lenne, hogyha több időt biztosítanánk az átállásra, hogyha több időt kapnának a szereplők, mondjuk 6-9 hónapot, arra, hogy megfelelőképpen felkészüljenek az e-privacy érintő új szabályozásokra. Köszönöm. Köszönöm, nagyon köszönöm, kedves kolléga, hogyha szabad, akkor nekem is lenne egy általános kérdésem az elnök úrhoz. Azt halljuk, hogy 17-18%-a a jelenlegi gazdasági innovációknak az a digitális szektorból, digitális ágazatból származik. Például az egészségügy területén, a diagnosztika, a sebészet területén azt láthatjuk, hogy a beágyazott rendszereknek köszönhetően minden pontosabb minden pontosabb, minden kiválóbb. Ugyanezt láthatjuk a belső energiapiacon. A smart gridek például, mindez a digitális világból származik, a digitális rendszereken alapul. Azt is szoktuk hallani, hogy nagyobb ösztönzőkre lenne szükség ezen innovációk területén, és ezek az ösztönzők a startup vállalkozások. Mit tehetünk mi, mint Európai Unió, hogyan tudjuk megfelelőképpen finanszírozni ezeket az ösztönző intézkedéseket? Hogyan tudjuk a startup befektetőket jobban finanszírozni. A startup befektetők az amerikai piacra akarnak betörni, nem pedig az európai piacon akarnak jelen lenni. Berlinben pedig Londonban is szintén nagy, Milánóban is nagy a piac, máshol is, mondjuk Barcelonában, de általánosságban a startupok mégiscsak arról álmodnak, hogy az amerikai piacon lehessenek jelen, és ott onnan szerezzenek befektetőket. Van-e valamilyen ötlet erre vonatkozóan? Tudom, hogy nehéz erre a kérdésre választatni, de hogyha valóban innovatívabb akarunk lenni a jövőben, és valóban nagy haladást akarunk elérni, a digitális egységes piacon is, a digitális unióban is, akkor talán a saját startupjainkat támogatnunk kellene, de ez csak egy általános kérdés volt. Úgy látom, hogy nincs több kérdés, Úgyhogy tisztelt alelnök úr, vissza is adnám a szót, kérem válaszoljon ezekre a megjegyzésekre. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm ezeket a megjegyzéseket. Általánosságban természetesen örülök annak, hogy kinevezték az új biztos, és valószínűleg Bulgáriával fog származni. Ezek a, ezeket a kérdéseket, anyagokat egyedül kezelni, hát nagyon nehéz. Úgyhogy szükség van segítségre. Remélem, hogy Maria Gabriel majd jól fog teljesíteni itt az Önök Bizottsága előtti meghallgatáson. Már volt egy egyeztetésünk, és remélem, hiszem, hogy jó digitális biztos lesz belőle. Szeretnék köszönetet mondani Láte biztos öm, képviselőnek az összes kérdésért, megjegyzésért, munkáért, amelyet a digitális piacért végzett a távközlések területén. Ennek köszönhetően ma már nagyon sok ember számára az Európai Unióban már valósággá vált a távközlés leegyszerűsítése, illetve a roaming, és június 15-től, tehát a barangolási díjak el fognak tűnni. De a távközlési szektornak nem minden egyes szereplője tudja ezt a Roam Like at Home mm, szolgáltatást nyújtani mindenhol az Európai Unióban. Ezen vállalatok számára, tehát azon vállalatok számára, amelyek nehézség, nehézségeknek, nehézségeket fognak látni. Tudjuk, hogy például Skandináviában itt a, vannak már csomagok, általános csomagok, amelyekben a Rom Like at Home nem teljes körű. De ez nem kifogás, nem lehet kifogás. Nem lehet ezért uh, belföldi szolgáltatók, a belföldi felhasználóktól nagyobb összegeket kérni, hogyha mondjuk a belföldiek nem fognak külföldre menni, nem lehet velük fizetetni a roamingolási díjakat. Ami a biztonságot illeti, a kiberbiztonságot illeti, számomra a kiberbiztonság ez egy rendkívül fontos terület. Ez egy rendkívül fontos terület, sem bevezetőmben utaltam arra, hogy globális, közös, kiberbiztonsági sztenderdeket kell kialakítanunk a dolgok internetet területén. Ugyanis globális szolgáltatókról van itt szó, mondjuk az Egyesült Államokból. Az Egyesült Államokban nagy hangsúlyt fektetnek a dolgok internetére, illetve a dolgok internetének kiberbiztonsági vetületeire. Jelenleg, hogyha mondjuk van egy gyártó, amely lámpákat gyárt, vagy más olcsó eszközöket, amelyeket rá lehet kapcsolni az internet hálózatra, ők nem figyelnek egyáltalán a kiberbiztonság kérdésére. Mert most sokszor amikor alapbeállítás, alapbeállításként a kiberbiztonságra nem, nem fektetünk nagy hangsúlyt, az emberek nem foglalkoznak a kiberbiztonsági kérdésekkel. A mobilokon, a táblagépeken az emberek talán, nem mindenki, de talán az emberek többsége megváltoztatja az alapbeállításokat. De ha új porszívót veszünk mondjuk, akkor senki nem akar semmit megváltoztatni az alapbeállításokon, az alapbiztonsági beállításokon. De így a rossz fiúknak túlságosan megkönnyítjük a helyzetét, ők így nagyon egyszerűen beléphetnek ezekre az eszközökre, Közös kiberbiztonsági sztenderdekre van éppen ezért szükség az dolgok internetének területén, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk erre. Persze fontos kezet mosni, mondjuk evés előtt, de az emberek nem gondolnak arra, hogy ez miért is szükséges. Egyszerűen ez beépült a köztudatba. Amikor pedig a az internetre kapcsolt eszközökről beszélünk, akkor ezekre a dolgokra nem gondolunk. A dolgok internetének területén Hát ez nem, nem luxus. Ott vannak a robotok, például robotporszívók otthon. A hűtőt érdemes mondjuk összekötni a többi dologgal, például a vasalóval, hogy a a hűtő ne hűtse a sörömet akkor, amikor vasalok, hanem a hűtő várjon csak, amíg végzek a vasalással. Tehát hasznos ezeket az eszközöket összekötni. De hogyha az energiafogyasztást ugye az Európai Unióban um, tudjuk csökkenteni, akkor arra is képesek leszünk, hogy legalább 100 milliárd eurót megsporoljunk évente az Európai Unió területén. Tehát van értelme az eszközöket összekötni, például a hűtőt összekötni a vasalóval. De veszélyes is. Veszélyes, hogyha az alapbeállításokat, az alapbiztonsági beállításokat nem változtatjuk meg, hogy erre nagyobb hangsúlyt kell figyelnünk, a kiberhigiéniára nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. Aztán, amikor új európai kiberbiztonsági stratégiáról beszélünk, akkor az új mandátumokra is gondolnunk kell. ezen Enizának új mm, mandátumot kell adnunk, meg kell um, újítanunk a mandátumát. Kiberbiztonsági, kiválósági központokra van szükség, illetve ezeket jobban hálózatba kell kapcsolni Európa szerte. Erre mindenképpen szükség van. Versenyeznünk kell a kiberbiztonsági termékekkel, amelyeket mondjuk az amerikai Egyesült Államokban készítenek. A helyzetünket szó-szó, be kell fektetnünk sokkal többet a kiberbiztonságban. Ami az operatív képességeket illeti, már elmondtam, hogy vannak olyan tagállamok, nagyobb tagállamok, amelyek az operatív kapacitásokkal nem foglalkoznak az Európai Unió területén, mert ők maguk el vannak ezen a területen, tudják azokat megfelelőképpen kezelni. De a kisebb tagállamok esetében viszont szükség van az operatív kapacitások európai szintre való növelésére, emelésére. Ezeken a kérdéseken el kell gondolkodnunk. Szerintem az operatív kapacitások az Európai Unió szinterén ki kell, hogy térjenek a kiberbiztonsági kérdésekre de az adat szabad áramlása, ez egy újabb téma. Tavaly decemberben közlési tanácson mm, beszéltünk er- erről, 20 fel is szólaltak, a 20 felszólalóból 18-an azonnali cselekvésre szólítottak fel, mm, akár jogi eszközök bevetésével is. támogatják a szabad adatáramlást, egy valaki azonban nem támogatta. Most viszont a megközelítésünket kiterjesztettük a szabad adatáramlás területén. Hogy hozzáférjünk az Európai Unió területén tárolt adatokhoz. Remélem, hogy ez az egy valaki, aki ez ellen volt, az is el fog kezdeni támogatni minket, ugyanis a szabad adatáramlás egy olyan elv, amelyre szükség van. Az Európai Unióban a tendencia eléggé rossz, jelenleg 56 különböző szabály, különböző jog van, különböző jogszabály van az adatlokalizáció területén. Szeretném elmondani, hogy ugyanez a tendencia rajzolódik ki mindenhol, szerte a világban. A nagyobb szereplők a fragmentált Európával megfelelőképpen meg tudnak mm, megfelelőképpen tudnak boldogulni, de 28 mm, tagállamban, ugye ne felejtsük el, hogy ott vannak a KKV-k, a startupok, mi lesz a startupokkal? A startupok nem tudnak megbirkózni egy ilyen fragmentált piacon, nem tudnak 28 EU-s tagállam különböző 28 adat szabályozásával megküzdeni. Amikor majd az adatlokalizációs tendenciákat elemezzük, egyszerű lesz azt mondani, hogy neki maradjon otthon, hogy menjen az Egyesült Államokba, ahol van egységes piac, 300 millió mm, felhasználóval. De nem ezt az üzenetet szeretnénk a startupoknak mondani, nem azt szeretnénk, hogyha Amerikába mennének. Szeptemberben remélem, hogy a szabad adatáramlásra vonatkozó jogalkotási javaslatunkat be tudjuk nyújtani, és a későbbiekben tudunk majd foglalkozni az olyan kérdésekkel, mint az adattulajdonlás, az adathoz való hozzáférés, a felelősségi kérdések. És hogy teljesen őszinte legyek, a bizottság nem áll még készen arra, hogy az adat tulajdonlás tekintetében már most megfelelő eredményekkel szolgáljon. Egyetértek mindenkivel, aki azt mondja, hogy ez egy rendkívül fontos elv az európai ipari szereplők számára. Csak tegnap a versenyképességi tanácsi ülésen senki nem szólalt fel ez ellen, hanem a felszólóknak a többsége támogatta ezt a kezdeményezést. Tudjuk, hogy az adattulajdonlás területén többfajta gyakorlat is van, és ezek eltérnek egymástól. Vannak olyan vállalatok, amelyeknek az esetében az adattulajdonlás egyáltalán nem fontos, egész egyszerűen szeretnének hozzáférni az adatokhoz. Scania például több mint 200 ezer traktort kötöttek össze világszerte, azt mondják, hogy nem akarnak adatokat tulajdonolni, egész egyszerűen birtokolni, egész egyszerűen csak hozzá szeretnének férni az adatokhoz. A Siemens ugyanezt alkalmazza, ugyanezt a megközelítést alkalmazza, szeretnének hozzáférni az adatokhoz. Tomtom viszont már e, szeretné birtokolni az adatokat. Nem akarom azt mondani, hogy az egyik megoldás jó, míg a másik rossz, de szükség van harmonizációra, harmonizált megközelítése szükség van. Ami a copyright-ot illeti, ez már talán nem is az önök szakbizottságához tartozik, de egyetértek azokkal, akik szerint nehéz egyensúlyt találni a különböző érdekek között. A javaslatunkkal szeretnénk egyensúlyt elérni. Egyetértek mindenkivel, aki elégedetlenségének ad hangot. A copyright javaslatunk a copyright javaslatunkkal szeretnénk a származási ország elvet kiterjeszteni, és kötelező kollektív jogmenedzsmentet bevezetni. Ezekkel az a célunk, hogy megduplázzuk azt a tartalmat, amely elérhetővé válik a nemzetközi szintéren az európai állampolgárok számára. Jelenleg az administratív költségek nagyon magasak, túlságosan magasak. Mindez pedig akadályt jelent azok számára, akik szeretnének megfelelőképpen működni ezen a piacon, és akik nem akarnak foglalkozni ezekkel az administratív költségekkel. Ez a az előállítók számára is problémát jelent, ugyanis, hogyha túlságosan nehéz kitalálni, hogy kihez is tartoznak a jogok, ki a jognak a letéteményese, úgy nehéz meghatározni a copyright jogokat. Inkább szürke módszereket választanak, vagy illegális módszereket választanak az emberek arra, hogy hozzáférjenek a digitális tartalmakhoz. Az Európai Unióban 68%-a felhasználók, az internet felhasználóknak használ internetes, ingyenes letöltő oldalakat. Akik előállítják ezeket a tartalmakat, azok így nem részesülnek megfelelő díjazásban. Nem Arról beszélek itt, hogy ingyenesen lehessen hozzáférni ezekhez a tartalmakhoz. Ami pedig a kereskedelmen kívüli munkát illeti, nem arról van itt szó, hogy a nagy mozikban tapasztalatokhoz hozzáférést biztosítsunk, hanem az a lényeg, hogy mondjuk a, term- a könyvek, filmek esetében a copyrightot megfelelőképpen kezeljük. De vannak kivételek, vannak kivételek például az oktatási területen. Hogyha egy tanár például egy szomszédos országban is szeretne tanítani, akkor sok esetben aggódnia kell a jogok miatt, mert lehet, hogy olyan prezentációs anyagokat alk- alkalmaz, amelyre a copyright vonatkozik. És hogyha a tanár egy szomszédos országban, egy szomszédos egyetemen felhasználja illegálisan az adatokat, akkor abból hatalmas botrány is kitörhet. Szeretnénk a tanárainknak az életét is leegyszerűsíteni. De nem ez az egyetlen oka annak, hogy ezt az oktatási kivétel programot elindítottak, elindítottuk, ami az adó és adat kérdést illeti. Ez egy progresszív, liberális javaslat. Vannak már az Egyesült Királyságban például, szá, például szabályok ezen a területen, a Texan Data Mining területén. Meg vagyok lepve, ahogy azt látom, hogy a jelentéstevő szeretné, hogyha a szabályok még liberálisabbak lennének. Így ugyanis a már létező üzleti modelleket le fogjuk rombolni, pedig ezek bizonyos területeken jól működnek. Óvatosnak kell lennünk. Nehogy leromboljuk a jól működő üzleti modelleket a copyright területen. A következő téma pedig szintén rendkívül fontos a platformok kérdése. Vannak feliratkozáson alapuló ö, platformok, van, ahova nagyon sokan feliratkoznak ö, havonta, a feliratkozók pedig két milliárdot fizetnek évente például a zene alapú szolgáltatásokhoz való hozzáférésért. És vannak más platformok, amelyeket a reklámok tartanak el. Ezek a platformok pedig egy milliárd, ezeket egy milliárdan keresik fel, több mint egy milliárdan keresik fel havonta. Ez pedig 643 millió eurót jelent. Tehát 142, 2 milliárd, 1 milliárd, 0,6 milliárd Persze a zenészek nem örülnek, mert felhasz, vannak, akik felhasználják az ő tartalmaikat, anélkül, hogy díjazásban részesülnének maguk a zenészek. Erre kívánunk megoldási javaslattal élni. Meglátjuk, hogy a parlamentben hogyan mennek majd ezek a javaslatok, ezek a mm, tárgyalások hogyan fognak zajlani. De biztos vagyok abban, hogy legális hozzáférést kell nyújtani az állampolgároknak a jogosan, legálisan vihető adatokhoz, és megfelelő díjazásban kell részesíteni a szerzőket is. Nem szeretném azt mondani, hogy az egyik célunk az fontos, a másik pedig nem, ugyanis a szerzőknek megfelelő díjazás biztosítása az ugyanannyira fontos, mint az adatokhoz való hozzáférés biztosítása. Ami pedig a kiadóknak a mm, díjazását illeti, ez is egy fontos kérdés. Nagyon intenzível nem foglalkoztam a kérdéssel, és nem követtem nyomon azokat, akik ezt a megoldást kérték, de a lemezkiadók azt mondták, hogy a szomszédos jogokat az 1960-as években megkapták, a sajtókiadók nem kapták meg ugyanezen szomszédos jogokat. Hát mi a különbség a lemezkiadók és a sajtókiadók között? A szabályok ugyanazok a szerepük ugyanaz. Az egyik zenészeket, stúdiókat kell, hogy szervezzen meg, a másik pedig újságírók és azok munkáját szervezi, akik mondjuk a kiadvány szerkesztéssel foglalkoznak, vagy az újság, a sajtófotókkal, és a sajtókiadók semleges közvetítőként léptek fel, és akkoriban nem kérték a szomszédos jogokat. Azt gondolom, hogy nekik joguk van ahhoz, hogy megkapják a szomszédos jogokat. Sajnos, mint mindig szalad az idő, amikor én beszélek. A platformokkal kapcsolatban volt még egy kérdés. A legelején már elmondtuk, hogy a bizottságunk nem horizontális megoldást fog alkalmazni a platformokra, ugyanis túlságosan könnyű lenne az innovációt a túlszabályozott platformokkal gátolni. Nagyon sok különböző platform létezik. Úgy döntöttünk, hogy esetenkénti megközelítést fogunk alkalmazni. Foglalkoznunk kell az egyes konkrét felmerülő kérdésekkel. Ami a Notice and Action értesítés és fellépés elvét illeti, igen, fel kell lépnünk. Aztán a kollaboratív gazdasággal kapcsolatban hogyan lehet a fogyasztóinkat megvédeni? Ezen kérdések felmerülnek. Tudom, mit jelent, hogyha egy autópályán nincsenek jelzések, vagy hogy mi a helyzet egy finn helyzettel le, lapos, Laponiában a 4G lefedettséggel mi a helyzet. De Nyugat-Európában, hogyha Brüsszelből Strasbourgba kell valakinek elutazni, akkor több tíz kilométeren egyáltalán nincsen lefedettség. Nem lehet így hozzáférni, nem csak az internethez, hanem egyszerűen telefonálni se lehet. Hát akkor hogyan lehet ezt így hagyni? Laponiában olyan szorosak és kicsik az utak, hogy nagyon sokat kell sorbálni az autóknak, közben 4G mindenhol van. És itt meg négy sávos autópályák vannak, és nincsen lefedettség. Úgyhogy igen, hát ma még bizonyos problémáink vannak csak, de hogyha már lesznek majd vezető nélküli autók, akkor aztán még nagyobb szükség lesz a 4G lefedettségre. A startupokkal kapcsolatban már elmondtam, hogy az igazi probléma az EU piac széttagozottsága. Az európai digitális egységes piaccal a startupokon is tudunk majd segíteni, hiszen hogyha ugyanolyan feltöredezett marad a piac, mint ahogy az ma van, akkor itt az Európai Unióban képtelenség lesz felvenni a versenyt, vagy sokkal nehezebb lesz versenyképesnek maradni az Egyesült Államokhoz képest. Tehát létre kell hoznunk a digitális egységes piacot az EU-ban. Különböző startup habokat és hálózatokat is létre akarunk hozni, ami egy közvetett, közvetlenebb fellépés feléjük. Ami a kockázati tőkét illeti, ott is nagyobb piacot hoznánk így létre. Elnök, köszönöm szépen, alelnök úr, köszönöm, hogy ennyire részletes, mélyre menő vitát lehetett tartani nagyon sok különböző kérdésben önnel. Remélem, hogy lesz majd a jövőben is még alkalmunk a folytatásra. Szeretnél valamivel kiegészíteni? Az e-privacy kérdése is felmerült, és még volt egy további kérdés. Akkor kérem, válaszoljon. A szakbizottságunk szempontjából rekord, hogy majdnem fél óra a válaszadás ideje. Ő azt mondta, hogy utána már korlátlanul tudok majd válaszolni. Hát korlátlanul, a korlát az a képviselők türelme. Az utolsó észrevételem az e-privacy rendelettel kapcsolatban. A kérdés az volt, hogy miért ugyanaz nap, mint az általános adatvédelmi rendelet. Hát ez attól függ, hogy a tárgyalások a parlamentben hogyan folynak, a trilógus üléseken is, és utána fogjuk meghatározni a végső dátumot arról, hogy az e-privacy rendeletet mikortól kell teljes mértékben végrehajtani. A célunk az volt, hogy elkerüljük azt, hogy különböző értelmezéseket tegyünk lehetővé az egyes tagállamokban, ezért volt az a célunk, hogy a teljes végrehajtást ugyanarra a napra tűzzük ki. Én úgy értelmezem, hogy nagyon nagy szükség van erre a rendeletre az Európai Unióban. Ma létezik az e-privacy irányelv, de az irányelv végrehajtás eléggé különböző volt a 28 tagállamban. Ezért tehát az e-privacy irányelv alapján a kommunikáció bizalmas jellegét a távközlési eszközökben meg kell védeni, közben más eszközökkel nem. És nagyon fontos, hogy egyenlő esélyeket biztosítsunk. Most, ami a kommunikáció bizalmas jellegét illeti, azt garantálni kell olyankor is, amikor olyan kommunikációs eszközöket használunk, amelyekkel jelenleg még nem is rendelkezünk. Tehát itt jövőbeni megoldásokra is kell gondolnunk. Egyenlő esélyt kell biztosítani a távközlési és más kommunikációs szolgáltatók között. A távközlési szolgáltatók, a telekomosok adatokat tudnak szolgáltatni, és ezáltal a saját szolgáltatások minőségét tudják javítani. Nem szabad nekik eladniuk reklámcélokra ezen adatokat, úgy, ahogy például az OTT-k teszik. Az egyik alapelv az az, hogy az érintett személy beleegyezésére van szükség, és ezt a telekomosokkal kapcsolatban is alkalmazni kell, hogy ezen már meglévő adatokat hogyan tudják feldolgozni, és hogy eladhatják-e reklámozóknak ezen adatokat. Tudom, hogy a sajtókiadókat aggasztja, hogy milyen szabályokat tudunk alkalmazni, de hát milyen alternatívák vannak? A kukik, tudjuk, hogy az emberek 90%-a azt mondja, hogy nem akarja mindig kipipálni ezeket a menüket, mert nagyjából senki sem olvassa el, hogy mi van odaírva. Aztán vannak, akik azt kérik, hogy alapbeállításban erős bizalmi, védelmi beállításokat állítsunk be a felhasználói felületen. A bizottság azt mondta, hogy választást kell adni, és utána az emberek fogják maguk kiválasztani ezeket az opciókat, és utána később meg is változtathatják ezen opciókat. Ha egy sajtókiadó vagy más érintett fél valamilyen jó ötlettel előáll, hogy ezen javaslaton hogyan lehet még tovább javítani, akkor a bizottság nyitva áll és várja ezen javaslatokat. Köszönöm a türelmüket, köszönöm ezt a gyümölcsöző együttműködést, amely már korábban is megvolt a bizottság és az itrek között, és nagy örömmel várom a további együttműködést. Elnézést, hogy sürgettem a végén, mondja az elnök, ezt én hibáztam valószínűleg de nagyon jó volt ez a beszélgetés, köszönöm szépen. A képviselők egy részének nagyon fontos volt, nagyon részletesen megválaszolta a kérdéseket. Köszönöm szépen, alelnök úr. Uh, dear friends, next meeting of our Tisztelt barátok! Június 22-23-án lesz a következő szakbizottságülés. Kérem mindenki készüljön fel rendkívül érdekes viták várnak ránk. Tehát június 21-22-én lesz a következő szakbizottsági ülésünk. Meghallgatás pedig fél kettőkor kezdődik ma. Ebédidőben. Tökéletes időzítés. Fél kettőkor. Mindenki le fog fogyni, hogyha nem ebédel, hanem a meghallgatásra jön el.